várjuk, hogy legyenek olyan célkitűzések, amelyekben ebben a, amelyekkel ebben a válsághelyzetben a hat, az erőforrásainkat hatékonyabban tudjuk felhasználni. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Lezárom ezt a vitát, és a következő napi rendi pontunk egy nyilatkozat, amelyet szintén a bizottság alelnöke és az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője tesz, az, EU, az elefánt csont parti helyzetről alelnök asszony övé, öné a szó. Parliament. Köszönöm szépen, elnök, a szent tisztelt képviselők. Ö, nagyon aggasztó a helyzet. Az parton életeket fenyeget a veszély a helyi polgárokét, meg az ott dolgozó Európai Uniós állampolgárokért szintúgy. Nagyon fontos kérdések forognak fel, nem csak az ország szerepe Afrikában, hanem nemzetközi közösség elmúlt tíz évi munkálkodásának eredmények ott, van, ott kockáztatja mindez a stabilitás érdekében tett lépéseket. Több éve kellett volna már választásokat tartani, végül az Elephant Parti nép az ENSZ segítségével és nemzetközi közösség segítségével, és különösen az Európai Unió segítségével és a Burkina Faszói elnök fellépésével végre megszervezte, kiharcolta azt, hogy elnökválasztásokat írjanak ki. A választási szabályokat is meghatározták, ez az ENSZ főtitkára külön képviselője Choi úr számára külön feladatokat írt elő, hogy ő hagyja jóvá a választások eredményeit. Az Európai Választási Megfigyelő Misszió is kiutazott. Krisztina Krisztin Préda, Európai Parlamenti képviselő vezette, ezt köszönöm neki ezt a munkát demokratikus szabályok között tartotta meg a választásokat, ezt találta a bizottság. Gratulálok Préda úrnak, és köszönöm is. Gratulálok bátorságukhoz, meg a kiváló munkához, amelyet nehéz körülmények között fejtettek ki az eredményeket. A, a független ö, választási bizottság nyilvánította ki, és az ENSZ kőtétkár külön megbizotja jóvá hagyta ezt. Barozzúr és én voltunk az elsők, akik gratuláltunk Uatara úrnak a, a választási győzelméhez. A nemzetközi közösség egyhangulag elfogadta, elismerte őt a megválasztott ö, elnökként. Az Afrikai Unió is kristálytisztán fogalmazott a felől, hogy a Fehér Part elnöke Utara elnök úr. A, az AKC EU parlamenti közgyűlés is egyértelműen fogalmazott deklarációjában a választások kapcsolatban. Felhívunk minden politikai erőt az országban, hogy fogadják el a választások eredményét felelős módon, és tartózkodjanak az erőszak alkalmazásától. Erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy békés eh, hatalom átadás történjen meg az országban. Az ENSZ állásfoglalásai eh, fellépésre hívnak fel azok ellen, akik nem fogadják el a választások eredményeit. Az afrikai testületek már szankciókat vezettek be, elefántsontpartal szemben az EU is igyekszik célzott intézkedéseket bevezetni. E héten a külügyminiszterek tanácsa világosan nyilatkozott e felől. Ám készen állunk arra is, hogy támogassuk intézkedések révén a, a legálisan megválasztott hatóságokat. Az elefántson parti felleményeket nagyon sok szereplő és a közvélemény is szorosan figyelemmel kíséri, különösen Afrikában és a szomszédos országokban ezek közül több konfliktus utáni helyzetben van, és éppen nehéz demokratikus átalakuláson mennek át ezek az országok. A jelenleg alkotmányosi válság e, eredménye nagyon fontos üzenet lesz majd az afrikai kontinens összes országának, azoknak is, amelyek a demokrácia mellett vannak, meg azoknak is, akik ellene vannak. Az Európai Unió válasza a válságra ezért létfontosságú mint fő szereplők a nemzetközi közösségben, a mi szerepünk az, hogy hitelességünk alapján fellépjünk a demokrácia védelmében, a békés átadás érdekében, kifejezve az elefántson parti nép akaratát, annak megfelelően a méltányos választások eredményét végrehajtva. Köszönöm szépen! Most pedig a politikai frakciók nevében szólnak hozzá. Először a néppárt nevében Preda úr két percben. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony. Elefántcsont parton jártam, hogy vezessem ezt a megfigyelő missziót az EU részéről, és eh, először is szeretném, besz- szeretnék beszélni arról, hogy 26 eh, országból jöttek megfigyelők, és eh, ők igen bátrak voltak, több mint százan, akik egyébként csodálatra méltó munkát végeztek ott a helyszínen. Tapasztalták, hogy az elefántcsontparti állampolgárok azt mondták, hogy fáradtak vagyunk. Ez volt a refrén, és ezzel azt akarták kifejezni, hogy a választás politikai válság végét jelenti, és mindenki szerette volna, hogyha ez minél hamarabb lezajlik. De Bagbo úr volt az egyetlen kivétel, a lelépő elnök, aki nem adta át a hatalmat, sőt, voltak eszközök a kezében arra, hogy megakadályozza a válság végét, és egy enged dékeny alkotmányos tanácsot hozott létre, amely végül is neki adott igazat, és nem pedig a győztesnek a versenytársának. Így a válság még bonyolultabbá vált, már eddig is igen ingatag volt az egyensúly, de most ez egy konfrontáció kezdetét jelenti. Én azt mondanám, hogy nagyon nehéz elkerülni most a konfrontációt. Elég megnézni, hogy mi történt a kaszárnyákban a szavazásokkal. Sajnos rendkívül kényes helyzet előtt állunk. De még befejezés előtt szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem a főképviselő asszony elszántságát, elkötelezettségét, amellett, hogy ez az ügy rendeződjön. Szeretnék neki föltenni egy kérdést. Láttam, hogy a tanács bejelentette, hogy nem sokára lesznek kiegészítő intézkedések, vagy helyrehozó intézkedések. Mikorra várhatóak ezek az intézkedések? Köszönöm szépen. Most pedig három percben a szocialista frakció nevében Véronik de Kaiser kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is a kollégának és csapatának szeretnék gratulálni a kiemelkedő munkáért, de Keti Estonnak és a főképviselőnek azért, hogy olyan elszántsággal a, követte a választások kimenetelét az egész nemzetközi közösséggel ragaszkodunk a választási missziókhoz, a megfigyelő missziókhoz, azért, hogy demokrácia legyen valóban az országokban, és mindenképpen kellene, hogy ennek folytatása is legyen, hiszen tudjuk, hogy illegitig módon valaki ki akarta sajátítani a választásuk eredményét. Reméljük, hogy más összefüggésekben sikerül gyorsan fellépni, hogyha ilyen helyzet előáll. Viszont szeretném elmondani, hogy Uatara nem az európai jelölt, de mindenki megmozdult, az Afrikai Unió, a Nyugat-Afrikai Államok Szövetsége, az ENSZ és Európa is, és mindenki üdvözölte a választásokat. Most az, hogy Uatara úr az utcára akarja vinni -e a harcosait, vagy nem, én itt azért nyugtalan vagyok, mert nem látom a békés megoldás. Hogyan fog ez a az utcán rendeződni ez a konfliktus, figyelembe véve az erőviszonyokat. Van egy dokumentum az AKC-n belül, már Kinsasában az utolsó AKC ülésen szó volt erről, ott is jártunk, néhányan közülünk, és ez elmondja, hogy itt ez az anyag elmondja, hogy milyen kihívások vannak itt a demokrácia számára. Egyébként egy afrikai és egy európai képviselő írt, és nagyon sok mindent leírtak ebbe, de három oldalról, három oldalon arról van szó, hogy hogyan lehet megosztani a hatalmat, hogyha valamelyik fél magához akarja ragadni a hatalmat, és arról is szóval, hogy hogyan lehet elkerülni a vérfürdőt. Valahogy a tárgyalásokon kellene rendezni a dolgokat, hogyha már ugye egyszer elismerték, hogy ki a győztes, de ezt követően hogyan lehetne a hatalom megosztással elkerülni a vérfürdőt. Azt ajánlom, hogy olvassák el ezt az anyagot, mert lehet, hogy az amerikai politikai kultúrában a demokrácia nincs ott mindig, de a tárgyalási lehetőség ott van. Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében de Szárnesz asszony másfél percben. Ouattara partizányai egészen a kormány székhelyéig, sőt a rádióig is eljutottak. Aggódunk, mert tudjuk, hogy ez az aggodalom megalapozott. A nyugalomra és a párbeszédre kell felhívni a feleket. Viszont ott vannak a az elefántcsontparti vezetők, a lelépő és a most megválasztott elnöknek mindent meg kell tenni azért, hogy ne legyen erőszak, hiszen ez az ország már évek óta túl sokat szenvedett. Ez az első üzenet. A második kezdetől fogva a nemzetközi közösség, természetesen Európa, de az Afrikai Unió is egy hangon szóltak, és mozgosították soraikat azért, hogy a szavazás eredményét tiszteletbe tartsák. Ezt azt jelenti, hogy az előirányzott szankciókat be kell vezetni. Megó nak el kell ismernie a kudarcát, és Uataranak pedig a megbékélésen kell dolgoznia, mégpedig nem kímélve az erőfeszítéseket. Ami minket illet, nekünk is erőfeszítéseket kell kifejteni, addig, amíg nem stabilizálódik a helyzet. Főképviselő asszony, köszönöm, hogyha ezt a ma esti üzenetet közvetítő. Köszönöm szépen. De Szánez asszony, Duran asszony másfél, másfél percben a zöldek nevében. Elnök asszony, az előttem szólókhoz hasonlóan szeretném kiemelni a helyzet súlyosságát. A politikai helyzet, válság igen éles, és bizony az összecsapások lehetősége is ott van a következő órákban. Éppen ezért az egyhangú álláspontját a nemzetközi közösségnek üdvözlöm, és éppen ezért látjuk, hogy szükséges a demokráció, és nekünk felelősséget kell vállalni, nem csak azért, hogy megvédjük az elefántcsontpartiakat, hanem világos jelzést is kell adnunk. Lehet másképpen is intézni a dolgokat Afrikában. Nem csak az elefántcsontpartiak biztonságáról van szó, és itt feszültség van, ez kiterjedhet az egész régióra, a szomszédos országokra, hiszen ott is lesz választás, és ott is felmerülhet az, hogy egy lelépő elnök szembe kerül egy új elnökkel. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy elefántcsontparton nem csak azért, mert sokat szenvedtek már az emberek, hanem azért, mert ott vannak a szomszédos országok, például Kongó, ott is lesz a következő évben választás. Éppen ezért fontos, hogy a demokratikus átmenet váltás kérdése békésen tárgyalások útján menjen végbe a nemzetközi közösség támogatásával, és ellenállva azoknak, akik ebből az alkalomból vérfürdőt szeretnének, vagy pedig a civil lakosságot szeretnék revolverezni, fogjulejteni. Éppen ezért figyelni kell a helyzetet, és nyomást kell gyakorolni a következő hetekben azért, hogy a békét megőrizzük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uaró úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, mindannyian eh, odafigyelünk erre a súlyos válságra, ami most elefántcsontparton van. Természetesen eh, az említett ország eh, alkotmánybírósága, alkotmányos tanácsa a az eredményt, a hivatalos eredményt megkérdőjelezte, pedig ezt a független választási bizottság jelentette be, és ezt a lépést egyhangúan elítélte a nemzetközi közösség, az EU, az ENSZ, az Afrikai Unió és az EU, AKC, sőt nem sokára biztos az Európai Parlament is amely azt követeli, hogy hivatalosan jelentsék be a választások eredményeit, és új köztársasági elnököt iktassanak be, ahogy azt a független választási bizottság elismerte. Ez a bizottság, emlékeztetek rá, olyan intézmény, olyan szerv, amelyet az ENSZ is érvényesnek ismert el. A parlament összes politikai frakciója közös nyilatkozatban fejezte ki egyetértését ezekkel a lényeges pontokkal. Ugyanakkor a feszültség kiterjedését meg kell akadályozni, hiszen ez polgárháborúhoz vezethet, és ez elefántcsontpart számára mindenképpen gazdasági és emberi katasztrófát jelenteni, ezt pedig minden áron el kell kerülni. Köszönöm szépen, Aró úr! Most pedig a következő hozzászóló a listámon, Jakolino úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eston asszony, a demokrácia nem tárgyalás kérdése. Ezt mutatják azok a tények is, hogy például a népszavazások eredménye sem tárgyalás kérdése. A választási eljárás nem zajlott szabályszerűen, az emberek választása világos volt, és mégsem látjuk a lelépő elnököt felváltaná az újonnan megválasztott elnök, Watera. Az előző elnök nem hagyta el hivatalát, és ez elfogadhatatlan azok számára, akik az igazságban hisznek. Az alkotmányos tanácsot használták fel erre, és a korábbi elnök továbbra is hatalmat gyakorol az elefántcsont parti ügyek felett. Az Európai Unió természetesen nem fogadja el ezt a helyzetet, hiszen ezek obskurus manőverek a korábbi elnök részéről. Az állampolgárok szabad választásokon kifejtették akaratukat, és joguk van ahhoz, hogy az irányítsa az országot, akire szavaztak. Az ENSZ támogat minket az elefántcsont parti helyzettel kapcsolatosan is. Reménykedjünk abban, hogy hamarosan megoldódik a helyzet, és Ashton asszony is beavatkozhat majd, hogy a presztízsünket megőrizhessük ezzel. Köszönöm szépen. Árif úr, két és fél percben. Igen. Elnök asszony, főképviselő asszony, kedves kollégák! Megvolt a szavazás Elefántcsontparton, és a nemzetközi közösség azt elnézte, hogy évről évre elhalasszák a választásokat. Tudjuk, hogy ez is hozzájárult a mai nehézségekhez. De a lelkünk mélyén reméltük, hogy demokrácia lesz egy olyan országban, amely sokat szenvedett ezektől a steril konfrontációktól. A nemzetközi közösség és a az EU Keti Estön támogatva mozgósította a sorait azért, hogy a választás demokratikusan szerveződjön. Reméltük, hogy az eredményeket mindenféle elfogadja, de sajnos a demokratikus választás eredményeit nem fogadja el a lelépő elnök. Holnap szavazunk, és remélem, hogy Bagbo elnök el fogja fogadni azt, hogy ez csak mahináció volt, és ez az állampolgárai akarata ellenében történik. Amikor Európában járt, akkor nem került szóba az ő álláspontja. Az AKC-EU közös parlamenti közülésének elnökeként szeretném elmondani, hogy az, az elefántcsontparti alkotmányos tanács döntését elítélem. Ezt egyébként az Afrikai Unió is elutas, elutasította. Bau álláspontját senki nem támogatja, sem az ország, sem a szomszédos országok, sem pedig a nemzetközi közösség. A demokratikusan megválasztott elnöknek kell minél hamarabb a felelős posztot betölteni. Kedves kollégák, főképviselő asszony, elnök asszony, az EU-nak be kell töltenie a szerepét a rendelkezésre álló eszközökkel azért, hogy Laurent Gbagbo megértse, és kormánya, hogy vége a játéknak, és nem lehet engedni, hogy elefántcsontparton káosz legyen. Köszönöm. Gerenc úr, másfél percben. Hogyha Bagbo úr valóban visszalépett volna, akkor mindenki számára inspiráló lenne Elefántcsont part példája. A nép politikailag érett, és a nemzetközi intézmények, az ENSZ is elítéli a rossz vesztes magatartását. Távoznia kell, hiszen különben azt a kevés kis méltóságot is elveszíti. Az EU megfelelően reagált, főként akkor, amikor előirányozta a szankciókat. A szankciókkal nem a népet kell sújtani, hiszen ők példaértékűen viselkedtek, hanem Bagbo urat és a hozzá közel állókat. Kérdésem főképviselő az a következő. Milyen intézkedéseket kíván hozni, hogyha a helyzet rosszabbidik, és hogyan lehet védeni az ottani állampolgárokat, valamint az ott élő külföldi állampolgárokat. Kérdezem, hogy a CDAO és az Afrikai Unió képes arra, hogy a problémát megoldja. Köszönöm, Gerenc úr. A következő hozzászóló Rinaldi úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves képviselőtársaim, tisztelt fő megbízott asszony! A csontparti helyzet egy olyan próbakő, amelyet, egy olyan teszt, amelyben helyt kell állnunk. Az Európai Unió nem bukhat el ezen a vizsgán, mert itt a választási győzelmet ellopta az egyik fél, nem szabad, nem lehet elismernünk ezt a tényt, tovább kell nyomást gyakorolnunk az csontparti vezetésre, hogy lássák be a választások eredményét, ne éljenek csalással. Tudnék, ezt a csalást nem fogadhatjuk el. Ezért, kell, ezért elfogadhatatlan, hogy a volt elnök továbbra is ragaszkodik a hatalomhoz. Ez minden elvnek ellentmond, ez nem csak az ország szempontjából, az Afrikai Unió egész szempontjából rendkívül fontos kérdés. 15 éve elképzelhetetlen módon ö, választotta az elefántsontparti nép, megfelelő méltósággal. Nagyon fontos, hogy ezt, ez a példa jó legyen, mert hogy ezáltal leszámolhatunk azokkal az előítéletekkel, amelyek az afrikai kormányzó képtelenség ö, és elbukott kormányok höz kötődik. Ez egy jó példa lehet. Ö, és az új elnök megválasztása ezt a célt szolgálhatja. A, egy helyi írót idézek, aki felhívott e szavazás fontosságára, rámutott arra, hogy milyen súlyos a helyzet. Köszönöm, Rinaldi úr. Most a spontán felszólalások következnek. Peszeszko asszony kérte a szót, egy percben kérem. Elnök asszony, az elefántcsontparti választások példanélkül való helyzethez vezettek. Két jelölt mondja magáénak a győzelmet, és mind a kettő kinevezte kormányát. De csak Ouattara a legitim győztes. Minden politikai erőnek tiszteletbe kell tartani az állampolgárok akaratát, ahogy ezt november 28-án a választásokon kifejtették, kifejezték. Az ENSZ, a Választási Bizottság és nagyon sok EU ország is elfogadta, sőt elismerte azt, hogy az ellenzék vezetője a legitim győztes. Ugyanakkor nagyon sajnáljuk, hogy fenyeget megkettő lépéseket is tették az EU megfigyelői ellen. A politikai instabilitásnak már jelentős következményei vannak. Az Afrikai Unió nemrégen elhatározta, hogy felfüggeszti elefántcsontpart tagságát, és itt a kockázat, hogy a 2002-es polgárháború ismét kitör. Két út között választhat ez az ország, a demokrácia és a haladás, vagy pedig az elsziget lődés útja között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kívánnak-e esetleg még szót kérni a spontán felszólalások sorában? Úgy látom nem, akkor Lady Ashton, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy minden, amit érdemes volt elmondani, azt már a kollégák elmondták. Prada úr, még egyszer köszönetet mondok önnek és a munkatársainak bátorságukért, munkájukért a választások során. Két dolgot szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz. A válság kezdete óta nyomon követem a helyzetet, és együtt működünk a helyi EU képviselőkkel biztosítani akarjuk, hogy ők biztonságban legyenek. Természetesen ez a feladatunk is. Felvetődött egy kérdés a szankciókkal kapcsolatosan. Remélem, hogy néhány napon belül véglegesítjük a listát. Minél hamarabb szeretnénk lépni, és a nyomást megtartani. Valóban megvan az erőszak veszélye, és az, hogy elmossák, hogy mi is történik, és ezért nagyon világosan kell nyilatkoznunk, és a nemzetközi közösségnek együtt kell működnie, hogy minél erősebb nyomást gyakoroljon arra nézve, hogy megoldás történjen. Nagyon köszönöm az önök támogatását, és köszönöm szépen. Köszönöm, így az elnök asszony. hat határozati tervezet van előttem a különböző frakcióktól. Lezárjuk ezt a vitát. Holnap 12 órakor szavazunk.